települési szennyvíz újrahasznosítás ügyében is. Olaszország, Svédország vagy Lengyelország esetében a, teljesen másképp alakul a szennyvíz tisztítás van, hogy állami feladat van, hogy magáncégek látják ezt el. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az önkormányzatok hangját is figyelembe vegyük, hogyha így járunk el, akkor mindenki számára ez jobb lesz. Köszönjük szépen Zdrojewski úr! Notis Marias a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. A víz az egy köz, a közjavaink egyikét képezi, éppen ezért nem szabad, ez nem lehet, nem képezheti kereskedés alapját, magáncégek kereskedésének alapját. Ez nagyon fontos, hogy az Európai Unió szintjén a rendelkezésre álló és korlátos vízforrásokkal való gazdálkodást valahogy szabályozzuk, főként a víz újrahasznosítása lehet segítség. Ebben a keretben azt kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk a víz erőforrásokat jobban felhasználni a környezetvédelme, a közegészség védelme ügyében. Ez azt is jelenti, hogy ehhez persze megfelelő forrásokat kell rendelnünk, hiszen pénz nélkül, mint más esetben is, ez nem fog menni. Ez a vidéki területeknek is komoly segítséget jelenthet. Köszönjük szépen Notis Meriasnak. És még egy hozzászólónk van, Momcsil Neko. Igen, köszönöm elnök asszony. A víz nem olyan árucikk, amivel csak szabadon lehetnek kereskedni az urbánus környezetben, főként a nagyvárosokban igen komoly problémát okoz a vízellátás, illetve a szennyvíz tisztítás. A rendelkezésünkre álló vízforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás csökkentheti a vízhiányt. Például a szennyvíz újrahasznosítása egy rész megoldás lehet. A mezőgazdaság jó példája annak, hogy hogyan tudjuk például a kertészetben újrahasznosítani ezt a, a felhasznált vizet. A mikro műanyagok bejutnak a vízen keresztül a környezetbe, a talajba is. Ezt ne felejtsük el, amikor uniós jogszabályokat véglegesítünk a víz újrahasznosításának témájában. Köszönöm a figyelmüket, köszönjük szépen. Nyekov úrnak, mondja az elnök. A roma integrációs stratégiák témája következik. Elsőként Stefano Maulónak adom meg a szót. Grazie, Presidente. Eh, io credo... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy még egyszer el kell ismételnem azt, amit már mondtam. Sokszor a roma integrációs stratégia felül kerekedik azon a logikán, hogy segítenünk kell a, azoknak, akik eh, nem találnak munkát, a munkanélkülieknek Európa egyes részein, főleg dél, délen, illetve Olaszországban vannak olyan területek, ahol annyira súlyos a helyzet, hogy már-már zendülés van kialakulóban. Figyeljünk oda erre, sokszor összekever, összekeverjük a lehetőségeket a feladatokkal, illetve nagyon fontos az is, hogy a szándékaink egyértelműek legyenek. Jó lenne, hogyha az erre a célra elrendelt alapokat valóban a célnak megfelelően használják fel, és segítenünk kell azoknak, akik munkát keresnek, hogy meg is találják azt. Köszönjük Köszönöm szépen. Sojdrova képviselője a szó. Köszönöm szépen a szót. A roma integrációs stratégiáról szóló jelentésről azt gondolom, hogy nagyon fontos az integráció támogatása. Egyetértek az integráció fő céljaival. Oktatás, egészség, foglalkoztatás, lakhatás, ezek a legfontosabb területek, és az Európai Parlament ezt kiegészítette még a diszkrimináció tilalmával. Sajnos nincs finnre tolmácsolás, mondja az elnök, nem tudom, hogy milyennek az oka. Finnre a tolmácsolás nem volt hallható, akkor megismételhem, mondja a Sodrova asszony. Tehát még egyszer röviden támogattam a jelentést. A jelentés az integrációs céljaival foglalkozik, hogyan lehetne minél jobban a romákat integrálni, oktatás, foglalkoztatás, lakhatás a legfontosabb célok, és ehhez az Európai Parlament még hozzá tette a diszkrimináció tilalmát is, mint célt. Természetesen forrásokra van szükség, projektekre, programokra, amelyek támogatják a roma integrációt. És ezeket az eszközöket hatékonyan kell alkalmazni, felül kell vizsgálni, ellenőrizni kell a felhasználásukat. Nagyra értékelem azt a kezdeményezést, hogy egy nemzeti e, integrációs stratégia megvalósításában vonják be a roma közösségek képviselőit is. A e, e, romák integrációja a cseh köztársaságban e, sok tapasztalattal tett minket gazdagabbá a továbbképzés területén, egy hosszú távú integráció elején tartunk. Kétos. Köszönöm szépen Soltrova kollégának, és most pedig megadom a szót Dzsambacki képviselőnek. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Én ellene szavaztam, meggyőződéssel leszavaztam ezt az állásfoglalást. Legyen már vége a kétszínűségnek. Állandóan stratégiákat dolgozunk ki, anyagokat fogadunk el, és ennek nincsen semmi eredménye. A gettó problematikája megmarad. Ezek a gettók, a kriminalizmus, a bűnüldözés, a társadalom szétbomlásának a táptalaját adják. Világosan kell látnunk a problémákat ezeken a területeken. Nálunk újabb és újabb támadásokra kerül sor rendőrök, orvosok ellen, akik felkeresik a gettókat. Mindenféle nyilatkozattal és stratégiával nem fog megszűnni ez a probléma csak akkor fog megszűnni, hogyha ezeket az illegális épületeket lebontják, hogyha gyerekek iskolába kezdenek járni, hogyha megszüntjük azokat a támogatásokat, amelyeket csalással kaptak meg az emberek. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Danislav Skribek, Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagy örömmel támogattam ezt az állásfoglalást a romák befogadásával, inkluziójával kapcsolatban a társadalom minden területén. Ez elengedhetetlen a társadalmak számára. Nagy kihívásoknak néznek, néz, kihívásokkal nézünk szembe, a romák számára biztosítani kell a gyermekeik oktatását, a lak, megfelelő méltó lakhatást én a romák képviselőit arra kívánom ösztönözni, hogy használják ki ezeket a lehetőségeket, vegyék fel a kapcsolatokat az intézményekkel, amelyeknek feladata az, hogy a romák életminőségét javítsák, munkalehetőségeket biztosítsanak nekik, és a gyermekeik helyzetét is javítsák. Nagyon fontos, hogy a romák képviselői is részt vegyenek ebben, és ne csak passzív fogadói legyenek az európai segítségnyújtásnak. Az állásfoglalás elég józan, hangvételű, és arra szólítja fel a roma társadalmat, hogy vegyenek részt a saját problémáik megoldásában. Köszönöm szépen Skriper képviselőnek. Szosznyerc képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Annak ellenére, amit, vagy ezzel ellentétben, amit olvasunk a jelentésben, hogy valaki eh, nem szereti a romákat, az eh, nem jelenti azt, hogy rasszista. Nem azért nem szereti valaki, szereti valaki a romákat, mert azok romák, hanem azért, mert elutasítja a kultúrájukat, az életminőség, az életmódjukat, ami annyira más, mint a miénk. És ez maga az állásfoglalás egy kicsit rasszista, mert éppen abból indul ki, hogy aki roma, az segítségnyújtást kell, hogy kapjon, segítséget kell, hogy kapjon. Tehát azt vetik fel, hogy csak azért van valakinek joga a segítségre, mert valamilyen származású a diszkrimináció ellenes retorika ellenére még inkább elut el fogják utasítani az emberek a romákat, mert hogyha több milliót kell kifizetniük ezekre a segít, segélyekre, és közben nincsen semmi változás, csak rosszabb lesz a hangulat. Sőt, hogyha szerettek volna integrálódni, akkor már integrálódhattak volna évekkel ezelőtt, de egyszerűen csak nem akarnak részt venni a közös társadalomban. Köszönöm szépen, mondja az elnök, az utolsó hozzászóló. Polcsák képviselő, tessék, önél szó. Köszönöm szépen. Én támogattam ezt a e, állásfoglalást, és nagyon örülök annak, hogy nagy többséggel sikerült ezt elfogadni. Ösztöm azt e, a megközelítést, hogy senkit nem szabad kizárni a társadalomból, és senki ne érezze úgy, hogy nincs lehetősége a sikerre. Én támogatom azt, hogy javítsuk az oktatást a romák számára, hiszen a hiszen ez elengedhetetlen az integrálódáshoz. Ez a társadalom minden részére igaz kell, hogy legyen. Ez a csoport új kihívásokkal néz szembe, a stratégiákat össze kell vonni egymással, minden stratégiát be kell vonni ahhoz, hogy szinergiákat érjünk el, és a segítség hatékony legyen. Mindeközben ennek a közösségnek tudatában kell lennie annak is, hogy nem csak jogaik vannak, hanem kötelességeik is, és a képviselőiknek ezt közvetíteniük kell feléjük. Köszönöm szépen Polcsák kollégának, és most pedig következik A Roisis jelentés az EU polgársággal kapcsolatos szerződéses rendelkezések végrehajtása Seinfeld e, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint tudjuk, a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. szerződése és az EU szerződés 20. cikke alapján minden tagállam állampolgára az EU polgára is egyben. Sajnos a legtöbb európai polgár nincs tisztában a jogaival. Ezt tapasztaljuk, amikor különböző kutatásokat olvasunk. 54 százaléka mondja az állampolgároknak, hogy vannak ismeretei jogairól, 45%-uknak semmi elképzelése nincs ezekről, vagyis arról, hogy az EU tagság, az EU polgárság mit jelent számára. Ez azt jelenti, hogy fel kell lépnünk az Európai Parlamentnek, az európai intézményeknek, fel kell lépniük promóciót kell biztosítanunk az európai integrációról az európai állampolgároknak. Ne csak papírokat, dokumentumokat termeljünk, hanem pszichológiai, lelki segítséget is nyújtsunk, magyarázzuk el, hogy mit jelent ez. Köszönöm szépen, Seinfeld úr. A következő hozzászóló Zami Dimech kollega. Tisztelt elnök asszony! Amikor európai polgárságról beszélünk, az azt jelenti, hogy a tagállamok állampolgárai egyben az EU polgárai és Ilyenkor persze eszébe jut mindenkinek az útlevél értékesítési visszaélések helyzete. Máltán például máltai útleveleket árultak, így EU polgárságot értékesítve. 2014-ben már kimondta ez a ház, hogy ezt nem szabad megengedni, illetve csak abban az esetben, hogyha ennek megfelelő indoka van. Átláthatóság mellőzésével tette ezt a máltai kormány, és tudjuk a sajtóból, hogy két szaudi család 62 útlevelet vásárolt Máltától. Mivel a jó hírnevel forog most már kockán, a máltai kormány azt mondja, hogy a bevételeket szociális lakásépítésre fordítják. Úgy gondoljuk, hogy az EU-nak oda kell erre figyelnie, a mozgás szabadság is kockán forog. Nézzünk utána, hogy milyen letelepítési, illetve útlevélértékesítési rendszereket működtetnek. Köszönöm szépen Számít Dimech úrnak. Most pedig következik eh, Alan Lamassur jelentése a megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezések végrehajtásáról. Mami Mamikins úr kérte a szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, eh, vigyáznunk kell a megerősített együttműködéssel, mert ez az EU általános integrációját veszélyeztetheti belső és külső eh, téren is. Másfelől egy tagállam szabotálhatja az egész folyamatot, és trójai falóvá válhat a megerősített együttműködés a tagállamok között. A harmadik dolog pedig az, hogy relatív hatása lehet csak ennek. Például az Európai Ügyészség nem fog tudni Magyarország, Lengyelország, Svédország, Nagy-Britannia, stb. azon országok felett hatáskörre rendelkezni, amelyek opt éltek, ők szabadon garázdálkodhatnak. Úgy gondolom, hogy a megerősített együttműködésnek a célja a teljes körű együttműködés kerül legyen végeredményben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Malmikins szúr. Következik Spinelli asszony jelentése az Európai Unió alapjogi kártájának végrehajtásáról az Unió intézményi keretében. Ketten kérték a szót. Először Mihály Sadrava asszonynak adom meg a szót. Hölgyeim és uraim, az alapvető jogok védelme az egyik fő érték, amin az EU alapul a kárta kötelező erejűvé tétele, nagyon fontos lépés, azt jelzi, hogy az emberi jogok mindig is a legfontosabb alapelvet képezik az Európai Unió intézményei számára az EU jog alkalmazásában a a tiszteletben tartása feltétel nélkül kell, hogy megvalósuljon, ugyanakkor óvatosan kezelném a kártát, mint stratégiai dokumentumot. Ez azt jelenteni ugyanis, hogy minden belső szabályt is el kellene fogadni. Például közbülső jelentéseket kellene készíteni az emberi jogok tiszteletben tartásáról, képzéseket és más bürokratikus dolgokat kellene megvalósítani, különben ennek a kártának nem igazán lesz értelme. Én ezért tartózkodtam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Mamikis úrnak. Üdvözlöm Barbara Spinelli kollega jelentését. Az EU intézmények feladata valóban nem az, hogy elkerüljük a kárta megsértését, hanem hogy a karta potenciáját kiteljesítsük. Bizonyos dolgok teljesen kiesnek a karta alkalmazási területe alól, a tanács üléseire gondolok mindenek előtt. A közvélemény nem látja, hogy hogyan történnek a döntések, és talán jobb is így az ombudsman jelentéseinek gyakorlatában sincs betekintésünk. Aztán a háromoldalú egyeztetések informális esetben nem nyilvánosan zajlanak. Az alapvető jogok tiszteletben tartása mm, érdekében külön hatáselemzést támogatnék minden egyes jogalkotási folyamat esetében. Köszönöm szépen. Köszönöm Mamikins úr, most pedig Következik Paulo Rangel jelentése az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról. Zenfeld úr kérte a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Ombudsman hivatalának létrehozása nagyon fontos eredménye volt az EU-nak. Az Európai Parlament fontos feladata is kötődik ehhez, hiszen mi választjuk ki ezt a személyt. Sajnos az elmúlt években az európai tagállamokban egyre nagyobb számban tapasztaljuk az emberi jogok, az állampolgári jogok megsértését, sőt, ami még rosszabb, intézmények függetlenségének megnyírbálását, és ezen a területen az Európai Ombudsman hivatala rendkívül fontos. Viszont nem mindenki van tisztában vele, hogy az ombudsman nem áll kapcsolatban a tagállami intézményekkel, ombudsmanokkal, nehezen tud együttműködni a tagállami ombudsmani intézményekkel. Úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy elgondolkozzunk arról, hogy hogyan lehetne erre rendszer szintű megoldást találni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Haladunk tovább. A következő jelentés, Ashley Fox jelentése, a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitika témájában különböző, többen is szót kértek. Mayer úr az első hozzászóló. Alex Mayer Mayer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A múlt héten megbá- meglátogathattam Colchesterben egy olyan vállalkozást, amely ö, olyan drónokat gyárt, amelyek a különböző napelemeket vizsgálják meg, megállapítják, hogy megrangálódták-e, avagy sem. Körülbelül 21 ezer anomáliát fedeztek fel ezen drónok segítségével, ami jelentősen csökkenti az előteremtett energia mennyiségét. A mesterséges intelligenciába, az autonóm folyamatokba és a robotikába való beruházás nagyon fontos, mert azonban különböző problémákat is okozhat. Az Azonban nem csak munkahelyek szűnhetnek meg a mesterséges intelligencia alkalmazásával, hanem javíthatnak is a gazdaság működésén, hogyha elfogadjuk a jövőt, akkor az új lehetőségeket teremthet a szakképzett munkaerő számára. Köszönöm szépen Meyer asszonynak. Haladunk tovább. Bogdán Zdrojevski a következő hozzászóló. A komplex átfogó iparpolitika, a mesterséges intelligencia és a robotika területén egy nagyon fontos téma, a mesterséges intelligenciát jónak tartom, fontosnak tartom, de látnunk kell, hogy vannak azért öntevékenységek, ahol nagyon nagy kompetenciára van szükség, és nagyon nagy felelősséggel is járnak. Sajnos a jogszabályok még a fejlemények után kullognak. Maga a jelentés rengeteg kevésbé fontos témát vet fel, de nagyon fontos témákat eközben kihagy. Nagyon fontos etikai, erkölcsi kérdéseket kell megoldani. Én úgy gondolom, hogy a biztonsággal, a védelemmel és a felelősség kérdésével sem foglalkoztunk eleget a mesterséges intelligencia és a robotika összefüggésében. Szeretném felkérni az Európai Bizottságot, hogy legyen aktívabb, főként az új technológiák területén, mert úgy látom, hogy ezen a téren messze elmaradtunk mások mögött. Köszönöm szépen Zröevszki úrnak, a következő hozzászóló Seinfeld úr lesz. Köszönöm, elnök asszony. A világ ipar területén alkalmazott robotjainak és szolgáltatást nyújtó robotjainak egynegyedét az Európai Unióban gyártják, de hogyha megnézzük, hogy milyen eredményeket értünk el a kutatás és az innováció területén, ami a mesterséges intelligenciát és a robotikát illeti, az Európai Unió sajnos nem olyan sikeres. Kína és az USA jár élen. Miért mondom el mindezt? Azért, mert biztos vagyok abban, hogy a mesterséges intelligencia jelenti a civilizációnk fejlődésének jövőjét. És nem csak a szolgáltatások és az ipar területén van ez így, hanem az egyén hétköznapjait illetőleg is. Ezt hiszem. Éppen ezért prioritásként kell kezelnünk ezt az Európai Unió iparpolitikája szempontjából. Ezért támogattam ezt a jelentést, és úgy gondolom, jóval határozottabban kell fellépnünk ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm Seinfeld kollégának. Nem látom a teremben Tamboránó urat, ezért most Sonkelinek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Örömmel támogattam ezt a jelentést, és nagyon jó munkát végzett Ashley Fox véleményem szerint azáltal, hogy nagy többséget biztosított eljelentéshez. A mesterséges intelligencia és a robotika hatékonyabbá teszi a gazdaságot, és csökkenti az emberi tévedés, az emberi hiba lehetőségét. Üdvözlöm, hogy a jelentés hangsúlyozza az átláthatóság és elszámoltathatóság kérdését és a mesterséges intelligencia összefüggésében, miközben hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak élen kell járni ezen a téren, annak érdekében, hogy az Európai Unió összes polgára részesülhessen az előnyökből. Úgy gondolom Ashley Fox jelentése segít rávilágítani arra is, hogy az Egyesült Királyság belé képviselők milyen jelentős munkát végeztek itt a parlamentben. Azt is szeretném az elmondani, hogy lehet, hogy az a brit alsóház is nagy előnyét látna, láthatná annak, hogyha mesterséges intelligenciát alkalmaznának az ottani munka során, mert úgy tűnik, hogy az emberi intelligencia a Brexit-tel kapcsolatos munkában kudarcot vallott. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Sosnyers úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Elhangzott, hogy a mesterséges intelligencia terén az Európai Unióban az Európai Unió jár élen a gyártást, illetően hát, hogyha valamilyen jól működik, akkor nem kell hozzányúlni. Szeretnék emlékeztetni egy néhány hónappal ezelőtti jelentésre, amely megállapította, hogy Európában túlszabályozás uralkodik, amely megbékjózza a haladást bizonyos gazdasági területeken. Túlpolitizálunk mindent, túl gondolunk mindent, állandóan szabályokon gondolkodunk, manipulálni akarunk. Tudjuk, hogy ki jár élen a manipuláció terén a világban. Úgy gondolom, az Európai Unió a legjobb úton halad afelé, hogy vesztessé váljon az, a többek között a mesterséges intelligencia területén is, mindezt a túlszabályozás miatt van. Elnök, köszönöm szépen, haladunk tovább. Jutelendasszony jelentése következik a peszticidek fenntartható használatáról. Megadom a szót Benito Ziluaga kollégának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vannak olyan ö, tanulmányok amelyek kimutatják, hogy ha ezeket a gyomírtókat használjuk, akkor a rovarok nagy része kipusztul. Ennek rettenetes hatásai van az ökoszisztémára. Ezeknek a tanulmányoknak a ennek a tanulmánynak a szerzői e, az, ezt úgy látják, hogy a fő ok a gyomírtók alkalmazása. Ehhez jön még az extenzív mezőgazdasági gyakorlat. Ezért nagyon fontos a mezőgazdasági modellt megváltoztatni. A gyomírtók, növényvédőszerek használatát csökkenteni kell, vagy ki kell vonni legyen vetésforgó, legyenek fenntartható növényvédőszerek, aztán a természetes ragadozók bevetése, ami pedig a monsanto illeti, itt is a fenntartható megoldáson kell gondolni, a mezőgazdaságban a gazdáknak kell segítenünk, az ő oldalukra kell állnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig az Matthew Szúri, az, az EKR nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony a gyomirtók használata a mezőgazdaságban, illetve a kertészetben elengedhetetlen, de természetesen mindannyian tudjuk, hogy vannak veszélyei ennek. Ez egy nagyon fontos jelentés, amikor megkezdtük a munkát ezzel kapcsolatban, akkor én még támogatni akartam, de aztán ahogy haladt előre az idő, számos dolog megváltozott ebben a jelentésben, és én arra az álláspontra jutottam, hogy egyes célok, egyes számok nem tudományos tanácsadáson alapulnak, nem a tudományos ismert, ismereteken alapulnak, hanem a nyomáslakor gyakorló csoportok, NGO-k által ránk kényszerített adatok, és egyszerűen oda akarunk jutni, hogy minden ilyen szert ellenőrizni akarunk, és a végén oda jutunk el, hogy ez a rossz jogalkotás példája, mint ez a jelentés is. Ez jó lett volna, jó lehetett volna, de sajnos eltérült. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Soldrova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Én megszavaztam ezt a jelentést. A gyomírtószerek fenntartható használatával kapcsolatban egyetértek azzal, hogy a tagállamoknak ki kell igazítaniuk azonnali hatállyal a hiányosságaikat. Én támogatom a kutatást a gyomírtószerek másodlagos hatásaival kapcsolatban, illetve nagyobb összegeket kell fordítanunk a kutatásra, olyan kutatásra, amely jobb alternatívákat dolgoz ki, a meglévő gyomírtószerekhez képest. Fontos az európai mezőgazdaságban fenntartani a versenyképességet. Ami a gyomírtószereket illeti, ebben vannak nagyon veszélyes anyagok, elemek, és egyes ilyen tehát a veszélyes vegyi anyagok használatát meg kell tiltani, ez érvényes a harmadik országokra is. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót Soltész képviselőnek. Köszönöm szépen. Ami a gyomítószereket és ezeknek az emberek egészségére gyakorolt hatását illeti, nos, ez a téma gyakran van itt napirenden. Természetesen tudatában vagyunk, hogy a gyomírtószerek, amelyek az élelmiszerbe is bekerülnek, hatalmas veszélyt jelentenek. És a, maradvány, a maradványok pedig, amelyek az állati takarmányban maradnak meg, ezek az állati egészségre veszélyesek, és hát ezek aztán ezzel bekerülnek az élelmiszerláncba, emlékszünk a legutóbbi élelmiszerbotrányokra. Ezt nem lehet egyszerűen szőnyeg alá söpörni. Vannak más aspektusok is, az endokrin perturbátorok például. Azt gondolom, hogy sokkal több pénzt kell áldoznunk, sokkal több forrást kell áldoznunk az alternatív módszerek felkutatására. És egyáltalán a kutatásra, a fenntartható módszerek, természetes módszerek alkalmazására, amelyek az évszázadok alá, alatt alakultak ki, és a mezőgazdaságban fontos szerepet játszanak. A kis fontos, hogy minél több kis gazdaság, minél ö, nagyobb részét élelmezni tudja a társadalomnak. Köszönöm szépen. Megadom a szót Nekov úrnak. Köszönöm szépen. A jelentés, amit ma elfogadunk, a gyomítószerek fenntartható alkalmazásával kapcsolatos. A mezőgazdaságnak a, ö, megvan az a lehetősége, hogy egy olyan régióban, ahol nincsen más foglalkoztatási lehetőség, megélhetést biztosított az embereknek. Ezek a gyomírtószerek rövid távon a hozamot növelik, de közép és hosszabb, hosszabb távon a talajt tönkreteszik, tönkreteszik a hasznos, kiölik a hasznos állatokat is, és ez elengedhetetlen ennek a megszüntetése. Én a méhekről írt jelentésnek a jelentéstevője voltam, és ezt tudom, hogy a méhekre is nagyon negatív hatással van a gyomítószerek használata, és általában a beporzásért felelős rovarokra. Az alacsony kockázatú gyomírtószereknek, a nem vegyi gyomírtóknak kell előnyt adni, amelyek nem károsítják a környezetet. A biztonságos ökoszisztéma előfeltétele az egészséges mezőgazdaságnak és élelmiszertermelésnek. Köszönöm szépen! Az utolsó hozzászóló ebben a témában Polcsák úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is megszavaztam ezt a jelentést. Annyit akartam elmondani, hogy a szerek hosszú távú, masszív alkalmazása vitatott volt évek óta. Nagyon fontos, hogy ezt a lépést megtettük, mert a, a masszív használat nagyon negatív hatással van a környezetre. Láttam egy jelentést, amelyben arról van szó, hogy az évszázad vége előtt minden rovar kihal. Ez egy borzasztó hatása ezen gyomírtószereknek. Nagyon érzékenyek a rovarok ez, e, ezekre a szerekre. És itt most nem az, emberek, az emberi szervezetre gyakorolt hatásról beszélek. A környezet e, szennyezése masszív méreteket öltött, azt is hadd mondjam el, hogy a fenntartható környezet e, iránti felelősségvállalás fontos előfeltétele legyen minden mezőgazdasági támogatásnak. Köszönöm szépen. Az utolsó jelentés, a belet jelentés, ami a határon túlnyúló egészségügyi ellátásokra koncentrál. Krupasszony. Köszönöm szépen. Az európai határon túlnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv nagyon jelentős szerepet játszhat abból a szempontból, hogy a tagállamok meg tudják oldani az egészségügyi ellátásokat a határok mentén. Nagyon fontos, hogy az információk rendelkezésre álljanak a határon túlnyúlóan, ugyanakkor a pénzügyi egyenlőtlenségek és a bürokrácia akadályt jelenthet. Ezeket az akadályokat le kell küzdeni a tagállamoknak, információs és költségtérítési pontok létrehozásával. Nagyon fontos lehet a határon túlnyúló egészségi ellátás a ritka betegségek esetében. A diagnózis és a gyógykezelés nagyon drága ilyenkor lehetővé tenni ez a határon túlnyúló ellátás sok beteg számára, hogy kezelésben részesüljenek a pandémia és a védőoltások esetében is hasznos. Köszönöm. Lenár szúrnak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony a határon túlnyúló mm, ellátáshoz való hozzáférés nagyon fontos EU vívmány Lindberg környékén, például a határ mentén. Nagyon kedvezőtlen helyzetbe kerülnének, hogyha nem tudnák igénybe venni a határ túloldalán az egészségügyi ellátást. De sokszor az Európai Bírósághoz kellett az embereknek fordulni ahhoz, hogy a külföldön nyújtott ellátást megtérítsék nekik. Most már azonban ennek vége. A bíróság kimondta, hogy a lehető leggyorsabban meg kell téríteni az ellátásokat, és az embereknek joguk van a legközelebb rendelkezésre álló ellátást igénybe venni, akkor is, hogyha az egy másik ország területén van a bürokráciát, fel kell számolni az egészségügyben, ez mindenki számára hasznos lehet. Köszönöm. Köszönöm. Ruhonen Lerner asszonyi a szó. Tisztelt elnök asszony, a betegek jóléte, illetve a minőségi határon túlnyúló ellátás nagyon fontos, ezért könnyű igen szavazni erre a jelentésre, hiszen a más tagállamokba utazók, a határok mentén élők, a külföldön tanulmányokat végzők ugyanúgy jogosultak az ellátásra, mint a saját országukban a probléma inkább a végrehajtással van, és a bizottság ezért egy sor tagállammal szemben jogsértési eljárást kezdeményezett. Most már minden tagállam jelezte, értesítette a bizottságot, hogy a szükséges intézkedéseket meghozták az állampolgároknak. Most már tisztában kellene lenniük a jogaikkal, hiszen egy 2015-ös felmérés szerint csak 20%-uk tudta, hogy ilyen jogaik vannak. Ezért nagyon fontos, hogy terjesszük az információkat, hogy tudják a betegek, hogy ilyen ellátásra jogosultak. Köszönöm szépen! Az utolsó hozzászóló a listámon Nekov úr. Tisztelt elnök asszony, a határok menti régiók az EU területének 40%-át teszik ki, és több mint 30%-a az embereknek ilyen területen él. Bulgáriának öt szomszédos országa van, ebből kettő EU tagállam, a határmenti régiók nem annyira sűrűn lakottak, de ettől még ugyanúgy szükség van az egészségügyi ellátásra. A lakosság nagy része idős, ezért különösen nagy ennek a jelentősége. Az elmúlt három-négy évben 19 egészségügyi ellátóközpontot zártak be sajnos az országban sajnos nincs pénz arra, hogy ugyanolyan színvonalú legyen az ellátás a határok mentén, mint másút. A digitális ellátások, szolgáltatások különösen hasznosak lehetnek, ezért a hatóságokhoz is felhívást intézek, hogy alkalmazzák őket, ezzel csökkenteni lehetne a bürokrációt, bürokráciát, és segíteni lehetne az állampolgároknak abban, hogy az egészségügyi ellátáshoz hozzáférjenek. Köszönöm szépen, Nekov úr! Ezzel zárul a vita, az ülést pedig három órakor folytatjuk. Köszönöm.